nyújtott dokumentumot ezzel kapcsolatban. A következő témánk Nepál. A szerzőknek adnám meg a szót először Ödenberg asszonyi a szó. E, Köszönöm, elnök úr. Benjamin Franklin egyszer azt mondta az amerikai alkotmányról, hogy az alkotmány nem garantálja a boldogságot, csak lehetővé teszi annak keresését. Ma a állampolgárok Nepálban ezt keresik, és ott vannak a politikusok, beleértve a maoistákat és a kommunistákat, akik nem készek a kompromisszumra. A milíciák pedig titkos, titokban ö, finanszírozzák ö, a toborzást. 30 millió ember óriási szegénységben él, ö, írás tudatlanok, és nincs ö, elektromos áram sem. Nepált felszólítjuk arra, hogy a 2008-as béke megállapodás értelmében támogassa az új alkotmányt, ami nem csak az emberek jogait és kötelezettségeit fogalmazza meg, hanem fejlődést is jelent a nepáli fejlődő demokráciában. Képviselőként tudom, milyen nehéz időket él Nepál. Az alkotmány csak segít abban, hogy boldog legyen. Köszönöm szépen, Geringedő Ödenbrück szavait. A következő Tenok képviselő. Elnök úr, Nepál politika instabilitása nem meglepő, tekintve azokat a hatalmas változásokat, amelyek az elmúlt évtizedekben történtek ebben az országban. A 2001-es királygyilkosság alásta a királyság tekintélyét, és az abszolút uralmat, amely a maus, a gerillák elleni harcot is lehetetlenné tette. Két éve lemondott a király, és ellenfeleinek koalíciója váltotta fel a király kormányát. Úgy tűnik azonban, hogy túl gyorsan jött a demokrácia, továbbra is szenved a, lak a lakosság, a alultápláltság, a betegségek, a szegénység miatt erőszakról és kínzásokról kaptunk híreket. Úgy tűnik, hogy nem születtek intézkedések az átmeneti kormányzatra vonatkozóan és a megbékélésre vonatkozóan. Ezért kell a kormányzatnak ilyen lépéseket tennie, valamint szükség van a humanitárius segére. Annak az elkerülendő, hogy Nepál bukott, nem működő állam legyen, és tovább terjeszti Dél-Ázsiában a bizonytalanság légkörét. Köszönöm szépen, Tanok kolléga. Két percre Romeva Iruida úré Köszönöm szépen. Jean Lambert nevében beszélek. Ő a küldöttség vezetője Nepálba, de nem tud itt lenni. Viszont a következő az üzenete. Egyértelmű, hogy az elmúlt néhány évben Nepál pozitív változásokat regisztrálhatott, nagyon nehéz körülmények között, de nem meglepő, hogy a kialakult helyzetben sem a béke egyezmény megvalósítása nem valósult meg, sem a május 28-ai határidő, hogy új alkotmányt alkossanak, ami veszélyezteti a demokrácia és emberi jogok elvét. Ma az alkotmányozó gyűlés még egy évre kiterjesztette a hatáskörét, és mind a békeegyezménye, mind az alkotmányjal kapcsolatban lehetőségük van arra, hogy döntéseket hozzanak. Még nem adhatjuk fel. Szükség van erre azért, hogy nagyobb fejlődésnek lehessünk tanulni. Például a megújuló energiaforrások területén, de nehéz lesz beruházni stabilitás nélkül, demokrácia és a jogállamiság nélkül a maoista arcosok, tevékenységének felszámolása nagyon fontos. Igazi előrehaladást kell elérnünk a demokrácia útján. A nemzetközi közösségnek, az EU-nak is gyakorlati intézkedéseket kell tennie. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, de lépnünk kell, ha nem érnek el előrehaladást. Szeretnénk minden pártot arra biztatni, hogy a három pontos tervet megvalósítsák. Különben a nép nem bízik már a nepáli vezetőkben. Köszönöm szépen. Dank, Köszönöm. Ramazai Rueda szavait. Préda képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. A nepáli helyzet aggasztó. Az erőszak egyre nagyobb a közelmúltban. A békéltető folyamat megerősítésére szükség van nemzetközi szinten a tíz éves polgári villongások után. 13 ezer áldozat után új alkotmányra van szükség. Ez új politikai keretet biztosítana Nepálban a politikai élet számára. Természetesen akkor, hogyha a demokráciát és az emberi jogokat is támogatjuk. Mindenféle erőfeltétel nélkül kellene tárgyalni, hogy alkotmányos nemzetgyűlés jöjjön létre. Az ENSZ jelentés is azt mutatja, hogy az igazságszolgáltató rendszert is meg kell erősíteni, hogy békés megoldást találjanak a konfliktusokra. Végül, de nem utolsó sorban szeretném elmondani, hogy a politikai bizonytalanság negatívan hat a gazdasági és szociális helyzetre is Nepálban, amely az egyik legszegényebb ország a világon. Köszönöm. Köszönöm, Préda úr. A következő Higgins úr két percben. Köszönöm, elnök úr. A feudalista királyság megbukása 2006-ban nagy lépés, előrelépés volt a nepál nép számára, és tömeges fellépése követte a társadalom középső rétegének, dolgozó rétegeinek. Ez a győzelem nem lett volna elérhető a nép mozgósítása nélkül. Ugyanakkor az is világos, hogy most a tőkés elit és a jobboldali pártok nem akarják ezt a forradalmat tovább vinni, mert hogy az ő gazdasági hatalmukat ásná alá, és a társadalomban élvezett privilégiumokat veszélyezteti. Szégyen teljes tény, hogy Nepál 29 millió lakosságának 50%-a szegénységben él, 16%-a közülük pedig alultáplált, súlyosan alultáplált. Több millió föld nélküli írástudatlan ember él az országban. A nepali, nepali társadalom támogatására a kommunista párt lépéseket tett. Persze hibákat is elkövetett a 2006-os koalícióban, a jobboldali pártokkal szövetkezve, akik igyekeztek politikai hatalmat is szerezni, meg fenntartani a politikai kapcsolataikat, és ami tovább, folytató, to, tovább folytatná a szegénység uralmát. Sokan azt magyaráznak, úgy érvelnek, hogy kapitalista úrban van szükség a szocialista forradalom teléhez. Ez világos, hogy nem működik, és az is látható, hogy a szegények és a dolgozók szocialista átmenetet követelnek, egy olyan rendszert, amelyben, amely nem elnyomás és szegénység által megbélyegzett. A a tömegeket ténylegesen képviselő pártok támogatására van szükség, amelyek képesek átalakítani a nepali társadalmat, és leszámolnak az elit uralmával. Azaz le kell számolni a mostani koalícióval, és köztulajdonban kell adni a társadalmi javakat, demokratikus, a dolgozók demokratikus jog uralma alá helyezve őket, hogy tényleges társadalmi átalakulás folyhasson le, és ez több tízmillió ember indiai szegény és kínai szegény ember számára is a remény sugara lehetne. Teljes függetlenség kell tehát a nepáli nacionalista pártoktól. Köszönöm szépen, kolléga úr. Higgins kolléga. Köszönöm. Most pedig Sáke asszony két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. 2006-ban tíz éves háború után békét kötöttek, de ennek ellenére egyre kevésbé békés az ország. Politikai harcok, bénító tevékenységek, például az ország alkotmánya, amely még mindig átmeneti. Ezen kívül a felszabadító hadsereg volt harcosainak ügyét sem oldották meg. Nagyon fontos a szegénység felszámolása. Először is felelősségre kell vonni azokat, akik a, a háborús szabályokat megsértették, például a belső biztonsági erőket is. Az ENSZ-nek nagyon nagy szerepet kell ebben játszania. Nepálban a bizottság munkája, a kibékítési bizottság és a Nemzeti Béke Bizottság tevékenysége felelősségérzetet kell, hogy teremtsen a múlt iránt, és bizalmat a jövő iránt. De nem szabad a kormánynak beavatkozni a politikai, a büntető eljárásokba, és ratifikálniuk kellene a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a vonatkozó passzusait. Felhívjuk a nepáli kormányt, hogy a korábbi maoista harcosok integrációjának kérdését oldja meg, és alternatív megoldásokat találjon azok számára, akiket nem lehet integrálni. Ezen kívül halálos fegyverek exportját Nepálba be kellene tiltani, csak úgy, mint a kínzó eszközöket, ahogy ezt az állásfoglalás is hangsúlyozza, amit ma a ház elfogadott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sáke asszony szavait, ő volt a szerzők közül az utolsó hozzászóló, most a frakciók szónokai közül először Bazescu asszony. Deși războiul civil care dura de 10 bár a polgárháború 2006-ban 10 év után véget ért, a gazdaság és szociális helyzet Nepálban továbbra is rendkívül nehéz. Stabilitás nélkül Nepál nem fejlődhet ahogy szomszédai India vagy Kína. 22 eh, maoista ellenes pártnak nem sikerült 2010 eh, májusában elérni célját. Úgyhogy az Alkotmányos eh, Nemzetgyűlés mandátumának egy évvel való meghozzabítása üdvözlendő. Nem biztos, hogy minden a törvényeknek megfelelően fog működni Nepálban ugyanis. Végül szeretném említeni még azt is, hogy Nepál stabilitásának egyik legnagyobb fenyegető tényezője a rendkívül szélsőséges erőszak. Köszönöm. A Köszönöm, Bazeszkó asszony. Most Zsobró egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A nepáli helyzet nagyon komoly agályokat kelt évek óta. Már 1958-ban, amikor az első választásokat tartották Nepában, azóta nem voltak jellemzőek a demokratikus megoldások, és az elmúlt években ugyanakkor némi előrelépés történt 2006-ban, mint jól tudjuk, béké megállapodás született, amely véget vetett a polgárháborúnak az országban. Majd 2008-ban ennek alapján, megállapodás alapján választásokat tartottak, mely egy alkotmányozó nemzetgyűlést hozott létre. A választások a nemzetközi normáknak többé-kevésbé megfeleltek. Azóta azonban úgy tűnik romlott a helyzet. A, azon tevékenységek, amelyeknek célja az volna, hogy az alkotmányos nemzetgyűlés jogait bővítsék, lehetnek a kivezető út megfelelő lépései. Az Európai Uniónak támogatni kell minden erőfeszítést, amely a megbékélés szolgálja, a stabilitást és a békét segíti elő Nepában. Az emberi jogok érvényesülésére is, és külön belül a keresztények jogainak érvényesülésére is gondolnunk kell. Köszönöm szépen, Sopró úr! Szeretném azokat kérni, akiknek előre megírott szövegei vannak, hogy kicsit lassabban olvassák fel, egy bizonyos tempó fölött semmi értelme nincs már a szövegnek. A következő Czárnecki kolléga egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, én nem olvasom föl, szabadon fogok beszélni. És azt is megígérem, hogy lassan beszélek még akkor is, hogyha ez nem egyeztethető össze a természetemmel. Szerintem paradoxon módon Nepálban javul a helyzet, néhány nemrégiben született döntésnek megfelelően, hogy a parlament nagyobb jogkört kapjon. Ez azonban csak egy hosszú út kezdete. A polgárháború mélyen áthatotta az országot, és most látjuk csak a az alagút végén a fényt. Az Európai Parlament nagyon sokat tehet, hogy az ország demokratizálódását elősegítse. De ne felejtsük el, hogy a nepáli politikai pártok igen eltérő és specifikus elveket vallanak. Maoista, kommunista jövőképet. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most a spontán felszólások jönnek, Korhola asszony az első a sorban. Puhemies, lehes kymmenvuotisen sisällissotta, lähes kymmenvuotinen... Köszönöm szépen. Ez a polgárháború, ami már szinte tíz éve folyik Nepálban, és ami végre béke megállapodással ért véget, nem jelenti azt, hogy a helyzet nyugodt a hadsereg és a politikai pártok nem igazán tudják kezelni a helyzetet, még mindig vannak problémák Nepálban. Egyre nagyobb a bizonytalanság, és mindez az hadsereg vezetése, illetve a hadsereg demokratikus ellenőrzés alatt tartásának hiánya miatt. Az ENSZ és az EU gyorsan fel kell, hogy lépjen, hogy véget vessen az emberi jogok megsértésének. Szerintem meg kell köszönünk az emberjogi képviselőnek azt a munkát, amit végzett Nepálban, hogy megpróbálja megoldani a helyzetet, és a jövőt biztosítsa Nepálban. Köszönöm, Kretszó asszony a következő. Köszönöm, egyetértek képviselőtársaimmal az országban uralkodó erőszak és feszültségek ábrázolásában. Az egyik legfájdalmasabb problémát is szeretném megemlíteni, amely a nepáliaknak szembe kell nézni, ez pedig maga a szegénység. A, leg, a lakosság elképesztően gyenge életkörülmények között él, és ez hozzájárul a politikai instabilitáshoz. És ennek a eredménye az is, hogy nincs gazdasági növekedés. Az ország földrajzi elhelyezkedést tekintve a két legnagyobb feltörekvő ország között, Kína és India között helyezkedik el, ám ez nem látszik meg rajta. Gazdasági növekedés mondtam nincs az országban. Egyharmada a lakosságnak a szegénységi küszöb alatt él, rengeteg a súlyosan alultáplált ember, nagyon magas az írás tudatlanak aránya, az infláció, az élelmiszerárak kezelhetetlennek tűnnek. Energiállátás is nagyon ö, problematikus, ezért konkrétan a nepali gazdaság segítésére kell koncentrálnunk politikai segítségünket. Köszönöm szépen. Kretu asszony, Diva asszonynak adom meg a szót. Um, Én szerencsés vagyok, nemrég jöttem vissza Nepálból. Egy dolgot kell mindenkinek megérteni. A nepáli politikai folyamat nagyon törékeny, de haladnak előre. Azonban Nincs oka annak, hogy azt higgyük, hogy folytatódhat ez a folyamat a maoisták nélkül. A maoisták ugyanis visszautasították azt, hogy részt vegyenek és kormányváltást követelnek. De ugyanakkor nem akarják leszerelni a hadseregüket. Nem lehet egy béke folyamatot folytatni, hogyha a fegyveres erők nem hajlandók leadni a hatóságoknak a fegyvereiket addig nagyon finoman kell manővereznünk mind a két oldalon, hogy meggyőzzük őket, hogy hosszú távon mindenki érdekét szolgálja, ha az Európai Unió segítségevel leszerelik a, és leadják a fegyvereiket, és mindent megtesznek, amit tehetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen Díva úr szavait. Utolsó Thun von Stein képviselőtársam a spontán felszólalók között. Köszönöm szépen. Történetesen évekig éltem Nepálban. Akkoriban, amikor a nepáliok megpróbálták megváltoztatni politikai rendszerüket. Ez húsz évvel ezelőtt volt, és igen, optimista voltam. De hát ez a folyamat sokkal nagyobb kihívásnak bizonyul, mint bárki is gondolta volna. Nepál nagyon régi, gazdag kultúrával rendelkezik. Rendkívül vallásosak az emberek, a békét hirdetik és képviselik. És itt arról beszélünk, hogy milyen gazdasági potenciális lehetőségek vannak ebben az országban. De hát nincs semmi, hiszen semmilyen természeti forrás nem található itt. Nagyon sok az áradás, a földrengés. Ennek ellenére nagy erőfeszítéseket tesznek bár két nagyon nehéz szomszéd közé ékelődik az ország. De sajnos pénzügyi helyzetet valószínűleg nem lesz jó, és ez nagy veszteség lenne számunkra is. Köszönöm. Stein. Köszönöm Tunant Hohenstein asszony szavait. Végül Dali biztos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők! az elhúzódó padhelyzet a nepáli politikában nagyon komoly aggályokra ad okot, és a bizottság közelről kíséri figyelemmel a fejleményeket. 2010. május 28-a volt a határidő egy új polgárháborút lezáró alkotmány létrehozására. Pozitív eh, elem, hogy az alkotmányos válságot sikerült azzal elkerülni, hogy éve meghosszabbítottuk a határidőt. Ám igen sok súlyos probléma nehezíti az alkotmányozást. Ilyen például az államforma, a szövet, a federalista államforma, a, a két hadsereg integrációja és a még ö, nem ellenőrzött fegyveres csoportok leszerelése. Ez az kell ahhoz, hogy a, a biztonság, a, a polgárháború pol, ö, ördögi köréből kikeveredjen az ország. Az alkotmányozás folyamata illetve a PLA, a maoista gerillák integráció egyre nehezebb feladatnak bizonyul. Ha nincs tényleges vágy és politikai akarat arra, hogy a felek engedjenek egy, egymás felé, még az egyéves halasztás sem lesz elégséges. Ami az emberi jogok helyzetét illeti, pozitív fejlemény, hogy az ENSZ emberjogi főbiztosának nepáli megbízottja mandátumát 12 hónappal meghosszabbították az ENSZ szervezete továbbra is figyelemmel kíséri az emberi jogokat, és képzés is biztosít, valamint szakmai támogatást a civil, a civil társadalom és szervezetek számára, mióta 2006-ban megkezdte munkáját. A GP Koirala volt miniszterelnök halálával a magas szintű politikai vezetés sorsa bizonytalaná vált, most egy olyan konszenzusos vezetőt kell keresni az ő halálával, aki képes közvetíteni az egymással korábban harcoló felek között, és tovább tudja vinni a béke folyamatot. Az EU kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy Nepált átsegíti ezen a nehéz folyamaton. Több misszióvezetői nyilatkozat, valamint a fő, meg, ENSZ fő megbízott képviselőjének szavai is arra hívnak fel, hogy minden párt és minden fél üljön vissza a tárgyalóasztalhoz. Az EU készen áll arra, hogy támogassa a nepáli kormányt abban, hogy szembe tudjon nézni a kihívásokkal. Az EU készen kell álljon minden olyan folyamat támogatásra, amely tartós béke folyamatot jelent. Az EU és tagállamai kb. 50%-át fizetik a nepáli támogatási sekélyeknek. Az Európai Bizottság is hozzájárul a béke folyamathoz, a nepáli béke alap támogatásával. 6 millió eurót kötöttünk le tavaly, és 22 millió eurót tervezünk 2011-ben folyósítani. Eddig ezeket az alapokat arra költötték, hogy a, a maoista, leszerelt maoista gerillákat fizessék, illetve telepítsék le belőle. Biztosítanunk kell azt, hogy a nepáli nép, akik nagy várakozással néztek a demokrácia lébe a 2006-os béke folyamat elindításakor lássák is eredményét ennek a folyamatnak. Elnök úr, tisztelt képviselő, az Európai Uniós tagállamokkal nagyot működve az Európai Bizottság továbbra is elkötelezett híve marad annak, hogy megtegyünk minden diplomáciai, politikai vagy fejlesztési támogatási erőfeszítést, amely hozzájárulhat egy stabil, demokratikus, békés Nepál kiépítéséhez. Köszönöm szépen, Dali biztos úr. A megbeszélés végén a szocialista, az ECR frakció, a zöldek, a néppárt, a GUE és a liberálisok nyújtottak állásfoglalás tervezetet, és a következő ülésen szavazzuk meg. Most Líbiával kapcsolatban Tánok úrnak adnám meg a szót, aki a dokumentum szerzője. Köszönöm szépen, elnök úr! Én személyesen nem döntöttem még, hogy mit gondolok a halálbüntetésről, de a legesztrémek esetekben kétség kívül helytelenül használják a líbiai